hogy az Európai Unió jelentős forrásait kellene mozgósítani erre a célra. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm. Az előadó bizottjának állásfoglalási indítványt nyújtottak be a frakciók. A szavazás erről holnap 12-kor lesz. Következő napi rendi pontunk a tanács és bizottság nyilatkozatai azokról a halálos balesetekről, amelyek az utóbbi időszakban Bangladesben történtek egyes textil üzemekben. Creighton asszonynak adok szót a tanács nevében. Miniszter. Miniszter asszony, önél szó. um, thank you very much, President. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Az asúliai um, gyárban bekövetkezett tűz tragédia volt, és több mint százan vesztették életét, több mint nagyon sok fiatal nő és mindannyiunkat sokkoltak ezek az események, és szeretnénk kifejezni részvétünket és együttérzésünket mindazokkal, akik családtagjaikat, szeretteiket veszítették el. Nagyon sok gyárban, Bangladesben súlyos problémák vannak a biztonsággal kapcsolatban, illetve megsértik a, a rutin eh, biztonsági ellenőrzési eljárásokat. Ezt a tragédiát nem hagyhatjuk csak úgy elmenni mellettünk. Fel kell vetnünk a munkahelyi egészség és biztonsági kérdéseket az egész országban. Minden, mindazok, akik Bangladesben a textil és ruhaiparban dolgoznak, jobbat érdemelnek, alapvető jogaik vannak, megfelelő és tisztességesen biztonságos munkakörülményekhez. Az Európai Uniónak eh, speciális feladata van, mi vagyunk Banglades legnagyobb eh, kereskedelmi partnere, és ez hozzájárult ahhoz, hogy munkahelyeket tudtunk teremteni. A textilruhágazat a legnagyobb részét teszi ki a bangladesi gazdaságnak, és a kvóta mentes, vámmentes hozzáférés miatt, amelyet az Európai Unió Bangladesh számára rendelkezésre bocsátott, fontos tényező Banglades számára, tarifa preferenciáknál is. Nagyon alacsonyak azonban a biztonsági standardok a textilgyárakban és a munkavállalók folyamatos életveszélynek vannak e, kitéve. Az Európai Unió fontosnak tartja ezeknek a biztonsági szempontoknak a betartását. Szerettük volna a munkáltató szervezeteket is segíteni abban, hogy megfeleljenek a munkahelyi egészség és biztonsági szempontoknak, és ezt e, a kérdést felvetettük, mint a kormányon folytatott megbeszélésen, mint pedig a vállalkozások képviselővel folytatott megbeszéléseken. Még sokkal több feladatunk van ezen a területen. Az Európai Uniónak számos eszköze van arra, hogy ezt a kérdést felvessük, nem csak Bangladessel kapcsolatban, hanem minden olyan országa kapcsolatban, ahol munkahelyi egészségbiztonsági kérdések merülnek fel. Szeretném, hogyha arról vitáznánk, hogy hogyan tudnánk ezeket a politikai eszközöket felhasználni, illetve nemzetközi munkaügyi szervezet ajánlásaival összhangba hozni az általános preferenciarendszer az egyik legfontosabb eszköz számunkra a szociális ügyek előmozdításában, illetve jogi kérdések előmozdításában. Az általános preferenciarendszer mellett ez meghatározó a kormányok számára a GSP Plus kereskedelmi preferenciát biztosít bizonyos harmadik országok számára, és ide beletartoznak a különböző nemzeti jogok és nemzeti, nemzetközi munkajogok is. Azoktól az országoktól meg lehet vonni ezeket a megállapodásokat, ahol folyamatosan megsértik ebben a konvencióban rögzített elveket. Ez nem üres fenyegetés. Myanmar és Férország esetében visszavonták az általános preferencia megállapodást, illetve Sri Lankában is, ahol szintén erre került sor. Szeretnénk a szociális és környezetvédelmi standardokat erősíteni globális szinten, és a politikai célok elérésének a bilaterális módon valósul meg, de szeretnénk multilaterális célokat is rögzíteni a WTO keretein belül. A bilaterális kereskedelmi megállapodásokba szerettük volna belevenni a fenntartható szempontokat, és mindent meg fogunk tenni annak érde, érdekében, hogy ezeket a tárgyalásokat előmozdítsuk, mind az ILO, mind pedig a WTO keretében. Tudom, hogy a parlamentet is aggasztja a szociális és környezetvédelmi dömping hatása, illetve az EU piacainak és versenyhelyzet eltorzításának kérdései, a saját jogalkotásunkban minden eszközt meg fogunk ragadni arra, hogy a bilaterális kereskedelmi megállapodásokban a megfelelő záradékokat alkalmazzuk. További fontos szempont a beruházás, az európai vállalkozások befektetései fontos szerepet töltenek be Bangladesben a munkahelyteremtésben és a gazdaság fellentítésében, illetve a foglalkoztatási gyakorlatok, munkahelyi egészségügyi standardok javítását is eredményezik. Tudom, hogy a közös vállalati felelősségvállalás, szociális vállalati felelősségvállalás egy olyan téma, amelyel ez a parlament is foglalkozik, és várjuk az önök jelentését, amely reagál a bizottsági legutóbbi közleményre. Elnök úr, tisztelt képviselők, Bangladesben a halálos textilgyári tűzek figyelmeztetésként kell, hogy álljanak mindenek előttünk, nem tolerálhatjuk azt, hogy bármely munkavállalók halálnak legyenek kitéve. Konkrét projektekre van szükségünk a munkakörülmények javítása érdekében, a GSP, az általános rendszer, illetve más eszközöket teljes mértékben ki kell aknáznunk annak érdekében, hogy az alapvető biztonsági standardok megvalósuljanak intenzív módon, kell együtt dolgozunk a multilaterális szervezetekben, mint például a WTO és az ILO, annak érdekében, hogy nemzetközi uh, alapvető standardokat mindenki tiszteletben tartsa. És fontos, hogy az Európai Unió vállalkozásai, amelyek külföldön fektetnek be, pozitív folyamatokat mozdítsák előre. Fontos, hogy intenzív módon együttműködjünk, és biztosítsuk azt, hogy a bangladesi tragédiához hasonló tragédiák soha többé ne forduljanak elő. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, miniszterasszony. a tanács képviselője, Jorgeva asszony kap most szót, aki a, a bizottság biztonságpolitikai megbízottja. Creighton asszonynak köszönöm a megszólalást. A bangladesi eset a figyelem középpontjába repített egy olyan témát, amelyel már korábban is foglalkozni kellett volna, azt ugyanis, hogy nem alkalmazzák sem a szociális, sem a biztonsági normákat kellőképpen a textiliparban, Dél-Ázsiában általában. És az áldozatokra legjobban úgy emlékezhetünk, hogyha konkrétan ezt a témát napirendre tűzzük, és teszünk valamit annak érdekében, hogy kereskedelmi partnereink ne ilyen körülmények között dolgoztassanak. Eltökéltek vagyunk emellett, és ezt tesszük. Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy mi történt első elkötelezettségünk óta. A dakai EU képviselő gyorsan reagált, a tűzeset után, és egy EU és Németország által kofinanszírozott segélycsomagot vittünk oda azonnal, hogy orvosi támogatást nyújtsanak a sérülteknek, illetve élelmiszer támogatást azok rokonainak. Az EU képviselő ö, részvétet nyilvánított, és a, ebben a beszédében is kiemelte a szociális normák, szerepét, és az EU kereskedelmi kapcsolataiban az emberi jogok érvényesülését. Tehát tudatában vagyunk felelősségünknek. Banglades egyik legnagyobb kereskedelmi partnerünk a régióban. A bangladesi exportok több mint fele 57%-a az EU-ba irányul, és ennek túlnyomó többsége valamilyen textiláró és konfekció ruha ennek az iparágnak a háttalában, hátterében pedig egy konkrét szociális réteg áll. Éppen ezért folyamatosan eddig is, és eztán még jobban a munkahelyi biztonság kérdéseit kiemelten fogjuk kezelni a ILO tárgyalásokon, ahol ugyanezek a partnereink is jelen vannak, és amikor konkrét projektekről van szó, de különösen a Bangladesről, akkor erre külön oda fogunk figyelni. A foglalkoztatók szövetségével fogunk egyeztetni a munkaügyi felügyelők szervezetével, és szorosan együttműködünk a bangladesi polgári védelmi szolgálattal is és tűzoltósággal. Nekik is ajándékoztunk már tűzvédelmi készülékeket, berendezéseket. William Hanna egyébként emellett leült az Bangladesi Ipari, Iparosok és Kereskedők Szövetségével múlt hónapban, hogy a gyárakban érvényesülő biztonság kérdését velük újra áttekintse. Az EU dakai képviselője pedig beleegyezett abba, hogy idén, év elején komoly EU textilcégek, amelyek Bangladesben dolgoztatnak, is leüljenek tárgyalóasztalhoz ebben a témában. Az EU elkötelezett eh, amellett, hogy a nemzetközi elismert munkahely biztonsági normákat érvényesítsük, miniszterasszony is erről az elkötelezettségről adott számot. Eh, irány elveink azok, hogy bármikor, ha kormányokkal tárgyalunk, ezt a kérdést felvetjük, és az EU-Bangladesi Vegyes Bizottságban is volt róla nyilván szó, amely decemberben ülésezett Brüsszelben, de folyamatos lesz ezen túl a munka felügyelete. 2011-ben Dakában szemináriumot szerveztünk, ahol valamennyi <clears throat> ágazat érintetjeit meghívtuk, és a bangladesi kormány képviselőjét is. Az Európai Parlament már akkor is megfogalmazta június 8-ai 2011-es állásfoglalásában aggodalmát ezzel a kérdéssel kapcsolatban. 2012. október 23-án is elfogadott az Európai Parlament egy szöveget a jövő fejlesztési politikája kapcsán, amelyben, amelynek a tartalmát a bangladesi kormány tudomására hoztuk, és az általában a gyors gazdasági növekedés megérő ázsiai országok szemben alkalmazzuk. Ezekben az országokban a lakosság legszegényebb részét dolgoztatják, ugyanakkor ezen ipar fennmaradása az ország biztonsága gazdasági minimális fejlődésnek alapja. Tehát Ezzel a témával tehát már foglalkoztunk nemzetközi szinten, korábban is, és az EU fórumain is. Konkrétan Bangladesek is foglalkoztunk, de más országokkal is ebben a kontextusban, például Pakisztánnal. Ott is voltak tűzesetek, vagy volt egy tűzeset hasonló jellegű tűzeset, ami persze nem volt ekkora, mint a legutóbbi bangladesi katasztrófa. Köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy önök folyamatosan támogatják ezen a területen kifejtett munkánkat. Azon vagyunk, hogy a fejlődő országokban foglalkoztatottak munkakörülményei javuljanak, és persze ennek elérése után kapcsolataink általában mindkét fél érdekeit szolgálják. Nekem most el kell mennem, de bárnyi biztos úr ül a helyemre, itt van már, kettőnek az egyáraért kettőt kapnak most. Kedves kollégák, most a frakciók képviseletében felszólalók következnek. Először is Thomas Mann kap szót a néppárt nevében három percben. Köszönöm elnök úr a német nyelvű üdvözlést. 112 ember halt meg ebben a dakkai Asulia nevű gyárban. Ennyien váltak áldozatul a tűznek. Már szeptemberben is volt egy robbanás, ahol egy másik textilgyárban, Karachi mellett Pakisztánban 300 áldozatot követelt a baleset. Az állami normák és az Európai Uniós normák meg vannak fogalmazva, de nincsen végrehajtás, nincsen ellenőrzés, és nincsen ne konzekvenciái annak sem következményei, hogyha ö, valakinek a bűnössége mm, bebizonyosodik. A rossz körülményekért ugyan a tulajdonosok és megbízóik felelősek, európai cégek hatalmas, és az európai fogyasztók is hasznot húznak abból, hogy ezeket a termékeket olcsón állítják elő Ugyanakkor ezekről a normákról csak beszélünk, és nem sok történt érvényesítésük érdekében. Bangladesben az, az sikerült már elérni, hogy a textilgyárakban megszüntették a gyerekmunkát. De az írónak más elvárásai is vannak, nem csak a gyerekmunka tilalma. Azt hiszem felvilágosító munkára van szükség, egyébként nem csak Bangladesben, hanem Európában is hogy tudják az európai fogyasztók, hogy amikor megvesznek egy terméket, akkor milyen emberi véráldozattal készül az, az olcsó termék. Környezeti és szociális szempontból is botrányos körülmények között. A kereskedelmi ö, szerződések eszköz lehetnének a kezünkben, hogy ezeket a minimál körülményeket javítsuk és kikényszerítsük, de szerintem jogi következményekre is szükség van. Mert a bilaterális szerződéseken belül a részleteket nem lehet rendezni. A végrehajtás jogi feladat, amely a rendőrségtől a kereskedelmi szankciókig nagyon nagy spektrumon valósulhat meg. Ezek a tűzkatasztrófák mutatják, hogy egyes cégek nem rendelkeznek társadalmi felelősségtudattal, a corporate social responsibility-ről még nem is hallottak, vagy ha hallottak, lábbal tiposság őket. Egyedül az ár érdekli őket, az árrés, és a foglalkoztatottakért semmit nem tesznek. Ez súlyos, bűnös visszaérés. A vállalati felelősség szabályainak jegyében azonban a vállalkozásoknak önként is tennie kéne valamit a dolgozókért. Van motivációs ereje. A néppárt támogat minden olyan intézkedést, amely pozitív eredményt generál. Next redna is her kollége. Következő felszólalónk Werner Lange, a Szocialisták és Demokraták frakcióból másfél percet kap, uram. Köszönöm, elnök úr. Miniszter asszony, biztos úr, kedves kollégák, valamennyien vásárlunk olyan ruhákat, a, mondjuk a C&A-nál, vagy a H és ennél nél vagy a Benettonnál, vagy más nagy európai vagy világkoncerneknél, amelyek itt dolgoztatnak. És senki nem gondol arra, hogy milyen értékteremtési lánc van ezen termékek mögött. Még mindig van Pakisztánban gyermekmunka és embertelen munkakörülmények Pakisztánban, Bangladesben egyaránt. Itt mi drága árat fizetünk azokért a termékekért, amelyek előállítási ára minimális, és az árrést felelőtlen bizniszmenek teszik zsebre. A szociális felelősséget ki kell kényszeríteni. Most bőven van bizonyítékunk arra, hogy hogyan sértik meg a nemzetközi OECD, eh, CSR szabályokat. Felszólítom ezért a bizottságot, hogy eh, írjon elő beszámolási kötelezettséget olyan nagy cégek számára, amelyek ilyen helyeken dolgoztatnak, és elvileg a CSR szabályoknak is alávetettek. Másfelől pedig eh, a vállalkozások ö, miközben kemény harcot vívnak egymással, erre nem lesznek önként hajlandóak, hogyha nem irányul mindennyukkal szemben egységes nyomás a Business Europe képviselőitől, akik mi vagyunk. Köszönjük szépen, Lange úr! Most Benyon képviselőnek adok szót az ALDE a két percben. Um, Köszönöm. A szörnyű tüzekkel kapcsolatban szerettem volna már novemberben is napirendre tűzni egy ajánlást, tehát nagyon örülök, hogy ezt most végre megtárgyaljuk. Több száz életet lehetett volna megmenteni, hogyha az alapvető tűzvédelmi előírásokat betartották volna. Üdvözlöm, hogy Banglades az utóbbi időben próbál ilyen eljárásokat bevezetni a gyárakban. Tegnap egy háromoldalú tűzvédelmi megállapodást írtak alá a kormány, a munkavállalók és a munkaadók között. A pakisztáni kormány pedig ennek hatására talán maga is cselekedni fog. Nem engedhetjük meg, hogy ilyen katasztrófák történjenek, ahol az ajtók be vannak zárva, és nincsenek tűz védelmi vészkiáratok. Ezen a területen még többet kell tenni, és küzdeni kell a velejáró korrupcióval is, ami jelen van az ellenőrzési rendszerben. És nem csak ott, hanem a multinacionális vállalatok és márkák vállalati felelősségvállalási nyilatkozataikban. Gyakran ezek csak üres szavak, és a valóságban nincs mögöttük semmi. Ugyanakkor szeretnék egyértelműen rámutatni arra, hogy nem szeretnék semmilyen multinacionális vállalatot elítélni, amelyik Bangladessel kereskedik, és ott gyártatja a ruháit. A képviselők egy része szeretné a teljes felelősséget a multinacionális cégekre hárítani. Egyértelmű, hogy nekik is van valamelyes felelősségük. Elnézést, már túlhaladtam a nekem kiszabott időt, hogy gyorsan befejezem. De a liberális demokraták nevében rámutatnék, hogy fontos az egészség és biztonság előírásait fejleszteni, és támogatom a bizottságot, valamint a bangladesi kormányot ezekben az erőfeszítésekben. Köszönöm. Köszönjük. Most pedig eh, Lambert asszonynak adom meg a szót a zöldek nevében két és fél percben. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Parlament eh, Bangladessel és más országokkal foglalkozó delegációnak vezetőjeként szólok most hozzá, és a frakcióm nevében mi is szeretnénk részvételt nyilvánítani azoknak, akiknek a családtagjai meghaltak ezekben a tüzekben és más gyári tüzekben. Ez az ügy túlterjed Bangladesen, bár ma alapvetően erre az országra koncentrálunk. Tisztában vagyunk azzal, hogy a szűk árrések nem csak a béreket nyomják lefelé, hanem a biztonsági kiadásokat is visszanyesik. A nagyvállalatok jó része, amelynek a Tazrini gyára szerződése volt, nem óhajtotta ezt elismerni. Legalábbis akkor, amikor a tragédia történt. Az épületet nemrég értékelte az egyik ilyen nagy alvállalkozó. Üdvözöljük a pakisztáni és bangladesi kormány reakcióját, melyel kártérítést nyújtanak az áldozatok családjainak, és ígéreteket tettek. És néhány tengeren túli cég reakcióját is pozitívan értékeljük, bár csak több ilyen lenne. Kollégám az imént utalt a három oldalú találkozó eredményeire. A kormány, a munkadók és a munkavállalók találkozását szintén pozitívnak kell tekinteni. Ezek arra irányulnak, hogy a létező törvényeket és eljárásokat betartsák, és hogy legyen következménye, hogyha valaki megszegi ezeket. És nyilvánvalóan a kormánynak is van ebben felelőssége. Nézetünk szerint azt is fontos, hogy, az is fontos, hogy legyenek aktív szakszervezetek és munkajogi aktivisták mint a nemrég meggyilkolt Anamar Izlám. A történelem megmutatta, hogy milyen fontosak az aktív szakszervezetek. Az egészségügyi és biztonsági bizottságokkal ők is együttműködnek, és feljelentik azokat a munkaadókat, akik nem tartják be a kötelezettségeiket. De a standardek javításának is nagyon fontos szerepe van. Sajnálatosnak tartjuk, hogy egyes vállalatok, a Walmartot említették, elmulasztották ezt megtenni. Fogyasztóként biztosnak kell lennünk abban, hogy a ruhák, amelyeket viselünk, senkinek az életét nem veszélyeztették, akárhol is készítették azt a terméket. A delegációm Bangladesben és más országokban is igyekszik javítani a munkaügyi sztenderdeket, és mindenkinek a munkahelyi biztonságát biztosítani szeretnénk. Köszönjük szépen! Most pedig olaszul fogom megadni a szót Krisztiána Muscardini asszonynak, aki a konzervatívok és reformerek nevében fog hozzászólni. Köszönöm, elnök úr! A bangladesi tragédia, ami november 24-én történt, más hasonló esetek sorába illeszkedik, amelyek mind szegény országok textilgyáraiban következtek be. A tulajdonosok és a helyi menedzserek felelőssége azzal párosul, hogy az illetékes hatóságok nem ellenőrizték ezeket a munkahelyeket. Ezeket már mások is elmondták előttem, de az Európai Uniónak az is a kötelessége, hogy megmondja azoknak a vállalatoknak, amelyek kevésbé fejlett országokban dolgoztatnak, hogy tegyenek meg mindent, hogy a gyártásban és a termelésben olyan ruhák kerüljenek az európai és más piacokra, amelyeknek elkészítési sztenderdjei megfelelnek az egészség és biztonság elvárásainak. Ezeket az országokat rá kell venni, hogy megfelelő megfigyelési rendszert alakítsanak ki. A globalizáció és a szabad piac ugyanis nem terjeszkedhet a szegény munkavállalók árára. A következő hozzászóló Nikolas Szalabrakosz, az Európai Szabadság és Demokrácia frakció nevében másfél percet kap. Köszönöm szépen! A textilgyárakban az utóbbi időben csak nem 400-an haltak meg és különösen a legutóbbi bangladesi tűzben volt nagyon magas ez a szám. Azt gondolom, hogy ez nagyon sok fogyasztót komolyan elgondolkodtatott, és ők is nyomást gyakorolnak ezekre az országokra annak érdekében, hogy a biztonsági feltételeket tiszteletben tartsák. És mindezt a globális verseny közepette. Sajnálatos módon a növekvő fogyasztói igények nyugaton arra késztetik a nyugati vállalkozásokat, hogy oda telepítsék át a termelést, ahol az ázsiai országokban nem kell versenyezni az európai országokkal, ahol egy euró alatt van a napi átlagbér. Alapvetően ez azt jelenti, hogy kizsákmányoljuk őket. Szerintem ahelyett, hogy ezek, ezeket a versenyképességi paradicsomokat, oázisokat Európán kívül tartjuk, Európába kellene ezeket behozni. Létre kell hoznunk egy minimum szintet a jövedelmet illetően, és ezt összhangba kellene hozni a valamennyi munkás számára méltó életkörülményeket biztosító szinttel. az nem lehet, hogy azt viselünk Európában, amit csak akarunk, miközben a ruháink fiatalok és igen gyakran gyerekek kizsákmányolásából származnak. Gyakran ezeket a ruhákat vérben mosták. A fogyasztóknak tudatában kell lenniük ennek. És azt is meg kell vizsgálniuk, hogy hogyan lehet ezeknek a termékeknek az adóztatását megvizsgálni. Köszönjük szépen a GOE nevében eh, Murphy úr kapszott két percre. Köszönöm, elnök úr. Először is eh, őszinte részvétemet szeretném nyilvánítani a 112 áldozat családjának. Ők eh, szükségtelenül vesztették életüket tavaly novemberben ebben a textilgyárban. És annak a 700 textilmunkásnak és családjuknak is szeretnék részvételt nyilvánítani, akik 2006 óta haltak meg hasonló balesetekben. A háromoldalú tűzbiztonsági egyeztetés nagyon jó, de ez nem elég. 1981-ben és 2006-ban is hoztak jogszabályokat a munkavállalók jogait, illetően ezeket azóta is figyelmen kívül hagyták. Banglades a második legnagyobb ruha exportáló. 2011-ben 19 milliárd dollár volt az export. Olyan vállalatok számára dolgoznak, mint a Walmart, a Gap, a Tommy Hilfiger és a H&M. A fogyasztók 87 a munkavállalók 87%-a nő, nekik nagyon alacsony a munkabérük, és gyakran megtiltják nekik, hogy szakszervezeteket hozzanak létre. A kormányok gyakran szétzavarják a tüntetésüket, gyakran fegyverrel teszik ezt, a képviselők egy tizede maga is vagy családilag, vagy személyesen érintett a vállalkozásokban. Független nyilvános vizsgálatot kellene indítani, és a tulajdonosokat felelősséget tenni azért, ami a gyárakban történik. Ez az európai nagy vállalkozások kudarca és az etikai kódexeké. A tüzektől eltekintve a bangladesi textilgyárakban további kockázatok, veszélyek is leselkednek a munkások egészségére. Szeretnék különösen felhívni a figyelmet a homokmosott farmerekre, amelyeket Bangladesben készítenek. Ez halálos veszélyt jelent a munkavállalók számára, szilikózist és tüdőrákot kaphatnak az Európai Uniónak ezekre a termékekre tilalmat kellene bevezetnie. Köszönöm. Eh, eh, Most pedig az egyéb hozzászólók következnek. Először Gay Mitchell úr kap szót három percre. Elnök úr, köszönöm. Botrányos ez a helyzet, és akik foglalkoznak fejlesztési ügyekkel az AKC kontextusban azok számára is sokkoló az, hogy milyen körülmények között élnek emberek, akik nekünk dolgoznak. És iszonyú az, hogy nagy cégek neve mögött mi történik. A tagállamokban ahogy növeljük az adókat, a 0,7 százalékot, azok nem fizetik ki a saját vállalkozási járulékaikat, vízdíjukat, stb. Tehát a kormányok és cégek között is sok az iszonyúan korrupt. A, a kormány illetve az textilágazat 52 millió embert foglalkoztat, és mi lesz velük akkor, hogyha nem segítjük meg őket? A humanitárius segítségnyújtási büdzséből és hosszú távú elkötelezettségekkel kell őket segíteni. Ahogy az előadó DCI kapcsán is elmondta, új DCI-t kéne kidolgozni, mert a jelenlegiek felülvizsgálata már időszerű. Miért nem próbáljuk ezt jogalkotásilag megalapozni? Elnök az utóbbi négy hétben a, a tűz óta 17 kisebb tűzeset történt Bangladesben, kizárólag textilüzemekben. Ez túl sok a fejlesztés együttműködésben strukturáltan foglalkozni kéne ennek a problémának a megoldásával, a normák betartásával. Nagyon sok cég működik Bangladesben és Európában egyszerre. Köszönjük, Michel úr. Kérdést kívánok önhöz intézni. Már úr e kérdésére válaszol? Akkor Murphy úr. Köszönöm. Azt hiszem Mitchell úr rám utalt, amikor a felelőtlenekről beszélt, hogy vannak, akik nem fizetik ki az adóikat, vízdíjukat. Ha a, a részvényesek nem kapják meg a pénzüket, akkor a fejlesztés támogatások négyszerese, ötszörösre sem lenne elég a feladatokra. Az ír kormány úgy működik, hogy eldöntik, hogy legyen abortusz, és akkor másnaptól kitesszük a plakátokat az utcára, és akkor majd működni fog a dolog. Ugyanez érvényesül ez a felelőtlenség ezen a területen is, és aztán másokat vádolnak a saját maguk követett hibáival. Miért nem jön be maga is hozzánk esetleg alkalmilag a DEVE bizottságba, hogy megérteni ezeket a problémákat, és látná, hogy milyen valós elkötelezettség van egyesekben, és mennyire hiányzik ez egyes egoistákból, mint maga is. Ez a válaszom Murphy úr magának. Well, okay, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a, az intenzív véleménycserét. Szerkesz úr kapszott másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Ahogy a miniszterasszony is mondta, nem csak egy nagy ö, tragédiáról van szó, hanem egy ö, súlyos ö, problémával is. Ma el kell gondolkodnunk mindazokon az elemeken, amik együtt járultak hozzá ehhez a helyzethez, ami emberségünk és igazságunkat is sérti. Ezek a munkavállalók a valódi rabszolgaság keretei között az egészség és biztonság legcsekélyebb nyoma nélkül végzik a munkájukat. Nem feledkezhetünk meg a más elhangzott kérdésekről, de nagyon szeretnék most emlékeztetni arra, hogy alkalmazni kell a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet rendelkezéseit, és az egész világon olyan szabályozást kell bevezetni, ami az egészséget és biztonságot figyelmet tartja, akármilyen cégről és akármilyen országról van szó. Nem kell sok fegyver ahhoz, hogy az a VLO és a szabályozását elterjesszük az egész világon. De nagyon sokan azt gondolják, hogy csökkenteni kell az egészség és biztonság területén a követelményeket és a kizsákmányolás elleni harcot. Azt gondolom, hogy a kollégáknak el kell gondolkodniunk azon, hogy milyen példát kell szolgáltatnunk és milyen szabályokat kell hoznunk. Jedna minuta dla pana Charles Görens. Charles Görens kapszont. Egy percben. Elnök úr, mert mi is felelősek vagyunk azért, ami Bangladesben történt. Azok az emberek, akik eh, nem élték eh, túl eh, a tüzet, Daka egyik külkerületében tulajdonképpen egy szlogennel összegezhető az ő helyzetük, minél kapzsipak vagyunk, annál ravaszabbak vagyunk. Az utolsó cent megtakarítása érdekében folytatott vad póló vadászat tulajdonképpen arra kényszeríti a gyártókat, hogy fejlődő országokban egyre, egyre lejjebb nyomják a fizetéseket, és sanyarú fizetés mellett minimális, illetve nem betartott biztonsági standardok mellett dolgoztatják az embereket. Nem maradhatunk indiferensek, nem hagyhatjuk ezeket a dolgokat megismétlődni hogyha a fair trade, illetve a, a bolykot nem érkezik meg a közeljövőben a helyzetjavítása érdekében, mindenképpen el kell, hogy gondolkozzunk arról, hogy vannak más lehetséges fogyasztói szokások is. Össze kell kapcsolnunk a politikai és polgári kezdeményezéseket, és meg kell fordítanunk azt a logikát, amely a katasztrofát okozta, és ez nem volt egyedi eset. Köszönöm szépen! Egy percet adok Szargentini asszonynak. Dank u, voorzitter. Köszönöm, elnök úr. A bangladesi nagykövet úr excellenciája tegnap leült velünk egyeztetni, és elmondta nekünk, hogy a textiliparban dolgozó többnyire nők, akik Európába pólókat, varnak, néhány centet keresnek csak óránként, és nekik egyszerűen nincsen tárgyalási pozíciójuk, nem hogy gyenge. Ezek eh, gyakorlatilag rabszolga munkások eh, ennek a rendszernek az áldozatai. Eh, az európai divat hátterében, Karacsiban és Dakarban tragédiák zajlanak napi szinten. Lehet beszélni itt az önkéntes felelősségvállalásról, vagy esetleg a minőségbiztosítás bevezetéséről és bizonyos etikettek kialakításáról, de a parlament nevében nekünk kötelező ö, etikai szabályokat kéne kikövetelnünk ezek betartásával együtt. Azt szeretném, hogy a bizottság keményen lépjen fel. Köszönjük szépen, Tenak úr kap szót. Ne felejtsük, hogy Banglades viszonylag még mindig stabil demokrácia, és megpróbál legalábbis megfelelni emberi jogi ö, célkitűzéseinek. a textilipar legalább munkát ad sokaknak. Bármi is volt ennek a tűzesetnek a hátterében, ez tragikus. De ott legalább ezt kivizsgálják, ö, bíróság elé állítják a felelősöket. A kormány tehát akar többet tenni a jobb ellenőrzésért, a szociális biztonságért. Csak nagyon kevés eszköz van a kezében. Szegény az ország, a kormány is szegény, és ráadásul még természeti katasztrófák is pusztítanak rendszeresen az országban. Nekünk minden lehetősége segítséget meg kell adnunk a bangladesi kormánynak, egyébként pozitív elkötelezettségeinek betartásához. A CSR önkéntesség szerintem jegyében például ezek a cégek kompenzálhatnák legalább az áldozatokat és hozzátartozóikat. Bangladesh barátjaként azt mondhatom, hogy a bangladesi kormányban bízni kell, mindent megtett, amit megtehetett a helyzet javítása érdekében. Salvini úr kap most egy percet. Grazie Presidente. Piangiamo... Köszönöm, elnök úr. 112 halott, és sokkal több sebesült van, nők és gyerekek vannak köztük főleg. De mi csak krokodilkönnyeket hullatunk, az Európai Bizottság semmit sem tesz. A polgárokat az érdekli, hogy milyen körülmények között dolgoznak azok, akik európai multiknak dolgoznak napi egy dollárért. A bizottság nem szeretné a Made in eh, címkét alkalmazni, hogy megtudhassuk, eh, mely esetben származik gyermekmunkából az adott termék. Egész Olaszországban munkahelyek szüntek meg, de Európában ez eh, senkit sem érdekel, senki nem nyilvánít részvételt, itt csak álszentségről van szó. Hölgyeim és Uraim! Amikor megnézem az európai boltokban a ruhák árát, és azt látom, hogy egy farmert 3-4 euróért is meg lehet venni egyes helyeken, és meggondolom azt, hogy még ilyen árak mellett is sokan hálásak mondjuk Bangladesben, hogy varrónőként dolgozhatnak, akkor világos, populizmus az, hogyha a nagy cégeket szidjuk, az európai polgárok nagyon is profitálnak a globalizációból olcsó ruhaárak révén. Ezzel együtt javítani kell a helyzeten. A kereskedelem egyelőre inkább pozitív szolgálatot tesz az ottani szegényeknek, mert legalább van munkájuk és higgyék el, hogy a többség hálás azért, hogy ott dolgozhat. A textilipar folyamatosan költözik egyik országból a másik országba, és szerencsére ez így van, mert mindig azt jelzi a textilipar megjelenése valahol, hogy ott bár alacsony szinten, de elkezdődött valamilyen gazdasági fejlődés. Az Európai Bizottság mit tett ebben az ügyben? az utóbbi években. A kereskedelmi politikán kívül és belül. A külkereskedelem mi politika támogatatná a helyzet javítását. Az ilóval a bizottság tárgyal, de sok más szervezettel kéne még ö, tárgyalni a vto val és az ilóval is úgy, hogy kötelezőek legyenek ezek a normák. A bizottság tárgyalt az ilóval, a WTO-hoz hasonló vitarendezési kereten belül kéne ezt az ilóval megvalósítani. Mindenkinek megvan a felelőssége az ügyben. Kérdezem a bizottságtól, hogy milyen intézkedéseket tett annak érdekében, hogy nemzetközi norma alkotó és felügyelő szervezeteket bevonta a problémába és annak megoldásába. És szeretném tudni azt is, hogy a bizottság hajlandó-e a gazdaság és a termelő országok képviselőivel új, komoly eszmecserét folytatni a normatív és önkéntes felelősségvállalás témájában. Az Európai Uniónak hatékony párbeszédet kellene folytani, például az, az épületbiztonság, a tűzbiztonság, ezen biztonsági kategóriák ellenőrzése tekintetében, a hatékony ellenőrzése, a normák betartatása ügyében. Örülnék, hogyha a bizottság pozitív választ adna erre, és azt mondaná, hogy igen, tervez egy ilyen egyeztetést rövid távon. Thank you, and now the floor goes to Mr. Howitt. Köszönöm szépen. Howitt képviselőnek adom meg a szót másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Árnyék jelentéstevője vagyok a témának, és osztozom mindazok um, fájdalmában, akik családtagjaikat vesztették el, 111 áldozata volt ennek a tűznek, és több mint 700 az elmúlt évtizedben. A nagykövet azt mondta nekem, hogy a megosztott felelősségvállás témája nagyon fontos. A gepet, a H&M-et, illetve más cégeket el kell ítélnünk, amiatt, hogy nem biztosították a, gyártóüzemekben a megfelelő biztonsági feltételeket. És a munkavállalók kéréseinek sem tettek eleget a munkafeltételekkel kapcsolatban. Elismerem az előrelépéseket is, mint például a, a tiszta ruházat kampány, illetve egyéb kampányok, és a nemzetközi cégek esetében a bizottság is erősíteni szeretné az irányban lévő irányelveket. Bárnyi úr, én arra bátorítom önt, hogy tegyen meg mindent az átláthatóság, a vállalati átláthatóság érdekében, és kollégák, amikor önök erről a témáról vitáznak, és, szavasol, és a javaslatról vitáznak, nem mondja senki ezt, hogy a vállalati felelősségvállalás opcionális, hallgassuk meg Banglades, foglaljuk el a közös felelősségvállalást. Ezt megtegyük, akkor, megtesszük, akkor véget vetetünk a halálos áldozatok sorának. Köszönöm két percben Fiesz eh, Axellának adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, miniszter asszony, először is én is szeretném kifejezni részvétemet az áldozatok családjának, akik ebben a szörnyű tűzesetben hunytak el Bangladesben. Ezek az események elgondolkodtattak minket. Az Európai Uniónak támogatnia kell a fejlődő országokat, és serkenteni kell az exportjukat de meg kell követelnünk azt is, hogy feleljenek meg a munkabiztonság minimális sztenderdjeinek, és tartsák tiszteletben a munkavállalók biztonságát. Nem használhatnak gyerekmunkát, és be kell tartaniuk a környezetvédelmi szabályokat azért, hogy ne kelljen több hasonló baleset áldozatai gyászolnunk. A szociális és környezetvédelmi dömping számos fejlődő országban bevett gyakorlat, és nem csak a textil termékek esetében, hanem számos különböző ágazatban tevékenykedő gyárban. Ezek a visszaélésen alapuló gyakorlatok a helyi munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztetik, illetve az európai vállalkozások és munkavállalók helyzetét is rontják. Meg kell tőlük követelni, hogy az emberi jogi szabályoknak feleljenek meg, és tartsák be a környezetvédelmi előírásokat is. Radikális intézkedésekre van szükség ezekben az országokban gyártott termékek behozatalát az egészség, biztonság és környezetvédelmi feltételekhez kell kötni. Nem használtunk fel olyan olyan termékeket kell, kell ezeket helyettesíteni, amelyeket határaikon belül gyártottak. A munkavállalók emberi jogait be kell tartani a fejlődő országokban is, és így tudunk elkerülni a mostanihoz hasonló tragédiákat. Az európai vállalkozók és munkavállalóknak így nem támasztunk majd tisztességtelen versenyt. Köszönjük szépen, Moreira úré a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Az Európai Unió a bangladesi ruhák elsődleges felvevő piaca. Ezért különleges okunk van arra, hogy aggódjunk az a munkavállalók munkakörülményei miatt. Az Európai Unió nagy lelkű kereskedelmi feltételeket kínál és megnyitja a piacát ezen termékek előtt, ezért meg kell követelnünk, hogy ilyen tragédia többé ne következhessen be. Tudjuk, hogy a bangladesi hatóságok segítséget ajánlottak az áldozatok családjainak, és hogy ennek következményeként ellenőrzések következtek be több más gyárban is, de ez nem elég. Garantálni kell, hogy ilyen helyzet többé ne állhasson elő. Ehhez ellenőrzésekre van szükség, és több hatáskört kell adni a felügyelőknek, hogy betölthessék a feladatukat azok a vállalkozók pedig, akik felelősek az ilyen bűncselekményekért, büntetést kell, hogy kapjanak. De ebben a helyzetben részesek az európai importőrök is, akik az alacsony fizetések mellett gyártott termékeket importálják, és nekik kellene megkövetelniük a minimális munkaügyi normákat. Ismét meg kell követelnünk cégeinktől azt, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás elveit és kötelezettségeit tartsák be, és akár kemény eszközökkel is el kell ezt érni, ugyanis itt a, a munkavállalók egészsége forog kockán. Striffer asszony, két perc. Köszönöm, elnök úr. A textilgyári tüzek rávilágítottak ezekre a sajnálatos munkakörülményekre. Banglades a második ruha exportőr a világon Kína után. És nagyon rosszak a munkakörülmények, különösen a gyermekek esetében. A nyugati ruha láncokat ezek a körülmények nem akadályozzák meg abban, hogy Bangladesben gyártassanak. A november 24-i tűzeset az egész világon vízhangot keltett. Az ázsiai kormányok felelőssége is felmerült, még a kapitalista piacokat is hibáztatták. A régió egyes országai egymás alá ígérnek árban, biztonságban és munkakörülményekben. Azonnal be kell vezetni ezekben az üzemekben a biztonsági szabályokat. A szociális vagy környezetvédelmi szabályok megszegését meg kellene büntetni, és ott kellene a multinacionális vállalatokat felelősségre vonni, ahol a szabálysértést elkövették és meg kellene büntetni azokat a vállalkozásokat, amelyek megsértették a törvényt. Az európai vállalatok esetében tudni kell, hogy a multinacionális vállalatok elnyomják az európai kis- és középvállalkozásokat. Thank you very much. Köszönjük szépen. Steinbrück asszonynak adok szót. Mindig történnek, mindig akkor történnek katasztrófák, beszélünk a katasztrófákról, aztán átmegyünk a következő napi rendi pontra, és az érdekek nem változnak meg. A fogyasztó olcsó ruhát akar, a gyártató kis bérköltséget, és tovább zajlik a szociális dömping. Ki a felelős ezért a katasztrofális balesetért? Kik a felelősek? Konkrétan az üzemvezetés, a politika nyilván, a helyi politika, de mi európaiak és európai politikusok is felelősek vagyunk. Mert ö, nem foglalkozunk azzal, hogy az idejövő termékek milyen körülmények között jönnek létre. Nincs mentségünk. Még akkor is, hogyha a, a szállítói hálózatok, láncok átláthatatlanak, Független szakszervezeteket kell támogatni helyben, és az ILO központi konvenciójának végrehajtását kell kikényszerítenünk, az egészségügyi és biztonsági normák feltétel nélküli betartását és független ellenőrzését az Európai Bizottságnak legyen szociális ö, vállalkozás felelősségi koncepciója. Elkeserít, hogy módosítónkat a konzervatív liberális többség nem akarja itt megszavazni, pedig alapvető lenne, hogy az emberiesség elve az ő őrájuk is hasson. Még holnapig meggondolhatják pozíciójukat. Most Néven Richastran asszonynak adok szót. Elnök úr. Az áldozatok családjával szembeni részvétemet szeretném kifejezni. Trag- tragédia történt ez óriási tragédia, hogyha ennyi ember ö, egyébként elkerülhető baleset áldozatává válik. Támogatom az állásfoglalás tervezetet, ugyanakkor el szeretném mondani, hogy az Európai Parlamentben, a tagállamokban mindent meg kell tennünk, amit csak bírunk, annak érdekében, hogy a jövőben ne legyenek ilyen katasztrófák, és az állásfoglalás még semmi a szemináriumok tartása, a, vagy az ö, részvét kifejezése, az még csak ö, ö, írott maraszt. Itt emberek halnak meg, gyerekekkel dolgoztatnak tömegesen, mert nincsen ellenőrzés, és semmi nem kényszeríti a bűnösöket arra, hogy változtassanak a viszonyokon. Az Európai Unióról milyen kép alakul ki a világban, hogy egyfelől lobogtatjuk az emberi jogi elkötelezettségünket papírokon, ugyanakkor a gyakorlatban, hogyha a saját szégeink lábbal tiporják ezeket, akkor az ellen semmit nem teszünk, csak mindig a harmadik országoknak mutatjuk meg, hogy mi lenne a dolguk. Ezek a munkavállalók ezekben az országokban nyilvánvaló, hogy nem akarják azt, hogy ez történjék velük, fel kell őket karolni. Etikusan kell cselekedni. Köszönöm. Most másfél percben Régner asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Bernie, biztos, tisztelt tanácsi képviselő. Hogyha ezekről a szörnyű tragédiákról beszélünk Bangladesben és Pakisztánban, akkor nem csak elképzelhetetlen sorcsapátokról beszélünk, hanem felelősségről és alapvető jogokról. A 112 halott a hátulütője egy piacnyitási politikának minél messzebb vannak a gyártó üzemek, annál messzebb vannak a, az ügyfelek is, és becsukják a szemüket, amikor a munkafeltételekről, a környezetvédelemről, az egészségügyi szempontokról van szó. Szóval az európai vállalkozások nem bújhatnak el egy alvállalkozói lánc mögött, éppen ezért szociális uh, jelentéstevésre van szükség a multinacionális vállalkozások részéről, akik kételkednek az állásfoglalásban, őket felszólítanám arra, hogy erről gondolkodjanak el, hiszen ez az állásfoglalás a gyakorlatban megvalósítható, mégpedig gyorsan megvalósítható javaslatot tartalmaznak. Szeretnék egy jó javaslatot megfogalmazni. Fontos, hogy az EU nagykövetsége Bangladesben kontaktpontok legyenek és a külügyi szolgálat tisztviselőit rendszeres képzésben kell biztosítani a biztonsági képzés szempontjából olyan kérdésekben, amelyekről az ILO dönt, tehát közvetlenül az országban kell tárgyaló feleket biztosítani, kontaktpontokat létrehozni, és nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy a felelősség már megint túl messze van. Köszönöm szépen, két percet kap eh, Szájfi asszony. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt Bárnyi biztos, kedves kollégák! Mint ahogy a többi kolléga ezt már megtette, részvétemet szeretném nyilvánítani a halottak családjaival. A Spektrumgyárban 2005-ben következett be egy vála, egy súlyos baleset, és több mint 600-an veszítették életüket ezekben a tesztgyárakban, Bangladesben. Ez azt mutatja, hogy az 5000 vállalatban súlyosbodnak a, súlyosbodik a helyzet, és fontos, hogy a hatóságok együttműködjenek az építészekkel, a mérnökökkel, annak érdekében, hogy a biztonságot javítsák, szankcionálni kell, mégpedig keményen a felelősöket, akik mulasztást követtek el. Bizonyos vállalkozások felismerték eh, ezt a problémát, és az Európai Uniónak segítenie kell őket. Biztosul szeretnék szeretnék bizonyos multinacionális cégek felelősségvállalásáról beszélni. Vannak, akik populizmusról beszélnek. Kaspari kollégámhoz szólok. Például Walmart, C. Undag, nem akarnak a személyzet biztonságával kapcsolatos megállapodásokban részt venni, pedig az ő felelősségvállalásukról is szó van. Ezt az álláspontot én rendszeresen megvédem. A nemzetközi kereskedelemben az európai cégek alapvető szerepet játszanak a szociális normák, és általában a munkanormák terjesztésében mindenütt a világon. Nem elég, hogyha elítéljük őket, hanem szorgalmaznunk kell a már meglévő és működő megoldásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig másfél percben Andrés Barea asszony kap szót. Biztos úr, elnök úr, a bangladesi helyzet szerintem tragédia, és nagyon sajnáljuk, hogy annyian meghaltak, és itt a munkajogok nem léteznek. 600-an, 600 munkavállaló halt meg 2005 óta. A kereskedelmi megállapodásnak nem csak gazdasági céljai vannak, hanem a struktúrák konszolidációját, fejlesztését is kell, hogy jelentse. Diszkrimináció van Bangladesben, a munkakörülmények nagyon rosszak. Egyik fő textil exportőr Banglades, nagyon sok multinacionális cég ott készíteti a textíliákat, a ruhákat, mert az sokkal olcsóbb, majd pedig ezeket a nemzetközi piacon értékesíték A parlament, a tanács, a bizottság, az ILO standardjaira kell, hogy emlékeztessen a munkaegészség, munkabiztonság terén. De balesetek esetén biztosítani kell azt, hogy az embereknek az igazságszolgáltatáshoz is hozzáférésük legyen, és ez általában nincs így. Angelili asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Elfogadhatatlan, ami a gyárban történt a 12 halott, a sebesültek zömében nők és fiatalok, de nem ez az első ilyen jellegű baleset. A későbbiek során a balesetet követően nem sokkal a közelben egy hasonló katasztrófára került sor. Mindenféle munkahelyi biztonság hiányzik, nincsenek vészkiáratok elzártak a műhelyek, a legminimálisabb tűzvédelmi lehetőségeket sem biztosítják. A legtöbb textil export ebből a régióból az Egyesült Államokba és Európába kerül. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megállapodást kössünk a biztonságos munkavégzésre vonatkozóan. Egyszerűen be kell tartatni az ILO normákat minden vállalattal. Legyen a pályázatokat megnyerő, legyen, legyen pedig alvállalkozóról szó az ágazatban. A nagy multinacionális cégek szempontjából az a fontos, hogy a nemzeti előírások a munkahelyi biztonsággal és védelemmel kapcsolatban érvényesülhessenek. Bangladesben Ugyan ezt kell tudni elérni, mindent meg kell tenni azért, hogy a kiskorúak dolgoztatását visszaszorítsák. Elsősorban az illegális árnyigazdaságban fontos ez, hiszen mintegy egy millió gyermeket dolgoztatnak. Az utolsó hozzászóló Berman úr. Ha itt van, de látom nincs, akkor térjünk át a spontán hozzászólásokra. Egyetlen egy hozzászóló van, Törő úr. Igen, elnök úr, biztos úr. A vita során figyelnünk kell arra, hogy ne keverjük össze az okot és az okozatot. Egyrészt tragikusak a balesetek, és a parlament együttérzése egyértelmű az érintettekkel kapcsolatban. Hogyha a felelősöket azonban hogyha azonban nem a felelősöket tesszük felelőssé, akkor kiöntjük a gyereket a, fürdővízzel együtt. A, azok az országok, amelyek a kapcsolatban vannak gazdaságilag a világgal, gyorsabban fejlődnek, mint az elzártak. A fejlődő országokban szegények az emberek, szabad kereskedelemre van szükség a fejlődő országok számára fontos, hogy az európai piachoz hozzáférjenek, ami persze nem jelenti azt, hogy a szociális normákat nem kell betartani. De hogyha most azt követelnénk, hogy lezárjuk a határokat, vagy szabályokat, zúdítunk rájuk, akkor rossz úton indulunk el. Épp ellenkezőleg fel kell nyitni a piacokat, és ugyanakkor párhuzamosan a, a vállalatok, amelyek ott beszereznek, Bangladesben azokkal kell, kell érvényesítetnie a bizottságnak azt, hogy a szociális normákat tartsák be. Az olyan országok, mint Bangladesh olyan helyzetbe kell, hogy kerüljenek segítségünkkel, hogy betarthassák az ILO előírásokat. Köszönöm. Thank you very much. And then... Köszönöm szépen. Toyer úr, egy kérdést szeretnének önhöz intézni. Weiler asszony, hajlandó válaszolni rá? Igen. Toerer kolléga úr, azért jelentkeztem, mert a hozzászólása erre késztetett. Nem hinném, hogy itt valaki ebben a házban szeretné a nemzetközi kereskedelmet korlátozni. Azonban a nemzetközi kereskedelem összefügg a felelősséggel is. Nem csak szociálpolitikával, nem csak fejlesztési politikával, hanem összefügg a vállalatok felelősségével is az európai székhelyű vállalatok olcsón vesznek árukat a harmadik világban, nekik is be kell tartani az ILO konvenciókat. Ezeket pedig nem tartják be mindenhol, és nem vizsgálják meg. Tehát ne öntse ki a gyermeket és a fürdővízzel. Felelősséget kérünk. Igen, kolléganő, köszönöm a felszólalását, hiszen megadja a lehetőséget nekem, hogy világosá tegyem, hogy támogatom azt, hogy az ILO szabályokat be kell tartani. Azonban ne úgy, hogy több bürokráciát veszünk be a szabadkereskedelmi megállapodásokba. Hogyha úgy értett, hogy a kereskedelmet akarom korlátozni, nem, nem akarom a kereskedelmet korlátozni, hiszen a szabad kereskedelem a jólétet növeli. És éppen ezért ez nagyon fontos. A cégeknek igenis van szociális felelősségük, azonban a vevőknek is van felelőssége. Szeretném a biztonságtól megkérdezni, hogy tudják-e, hogy van olyan eset, hogy az európai vállalatok az ILO normákat megsértik? Ha igen, akkor közöljék. Van még egy kérdés Kászpári úr részéről. Elfogadja? Igen. Tisztelt Toyer kolléga, egyetért azzal, hogy pont a ön vitája után vált nyilvánvalóvá, hogy nem tudjuk a kereskedelmi politika kérdését itt megoldani. Igazából az összes politikai területnek hozzá kell járulni ehhez. Hiszen a munkavállaló kérdései világméretekben kell szabályozni. Tehát nem csak a kereskedelmi politikánál, hanem az összes többi politikai területen is be kell tartatni az előírásokat. Igen, látom azokat az aggályokat, hogy megterhelik a kereskedelmi politikát, szükség van a világméretű normákra, de hogyan lehet ezeket alkalmazni? És a fejlesztés politikában mindig arról vitázunk, hogy meg kell adni a fejlődő országoknak a szuverenitást, és például Banglades is felelős. Tehát, hogyha mi európaiként támogatjuk Bangladest abban, hogy magasabb szociális normákat vezessen be, akkor az rendben van, de nem tudom, hogy a bizottság hogy látja. Köszönöm. És most szeretném megkérni Barnier biztos urat, hogy szóljon hozzánk a bizottság nevében. Köszönöm, elnök úr. Jó estét kívánok! minden képviselő, hölgynek és úrnak. Petrén Eston és Kristalina Georgieva nevében szeretném elkezdeni a válaszaimat. Figyelmesen meghallgattam mindenkit. Én is megerősítem, hogy milyen mély együttérzéssel értesültünk a tragédiáról, a tűzvészről, amely Dakar mellett Súliában novemberben következett be Bangladesben. Legalább 112 áldozata volt, nagyon sok fiatal, fiatalok, fiatal nők estek áldozatául. Igen, legitimek ezek a felszólások, tisztelt képviselő, hölgyek és urak. A szociális kérdéseket mindenképpen ki kell emelni a textiliparban. Ez az önök aggodalmának tárgya, és a milyenké is. Különböző vizsgálatok voltak, de senki nem vitatja, hogy az alap biztonsági szabályokat rendszeresen megsértették ebben az üzemben. Benyon képviselő, Szájfi képviselő nagyon is jogosan utaltak a megosztott felelősségre, vagyis a nagy multinacionális cégek felelősségére, erre még visszatérek. És ahogy másik képviselőtársuk mondta, az igazgatók feles, felelőssége, azok felelőssége, akik ott vannak a helyszínen, és akik az alapvető szabályokat, szociális biztonsági normákat megsérték. Hölgyeim és uraim, szeretném megerősíteni azt, amit Risztanya Georgieva már elmondott, és eh, az EU Dakari képviselője Lambert asszony egyébként erre emlékeztetett, és köszönöm neki. Vagyis eh, arról van szó, hogy gyorsan reagáltunk. A mostani vita jelzi, hogy eh, az EU-nak egyre inkább oda kell figyelnie a kereskedelmi partnereink üzemeinek biztonsági kérdéseire, és a tragédia alkalmából mindenképpen arra fogunk törekedni, hogy javulás legyen, és konkrét eredmények szülessenek. 2012. június 12-én az EU stratégiai cselekvési tervét fogadták el az emberi jogok és a demokrácia érdekében, és ezen kereteken belül az EU tovább fog cselekedni az e, emberi jogok kiterjesztés érdekében a szociális jogokért, figyelembe véve az ENSZ iránymutató jog rendszerét a vállalkozásokra és az emberi jogokra vonatkozóan. Bert Jangafit, Benyon, Daniel Kaspari, Richard Oit, Trifler asszony, Weiler asszony emlékeztettek arra, hogy más szakpolitikát is figyelembe kell venni a tragédia kapcsán, nem csak a kereskedelmi politikát Európa és a világ többi része között. Volt Georgieva biztos asszony helyett veszek részt a vitában, de az én tárcámhoz a, tartozik a piacok kérdése és a közbeszerzések, a partnereinkkel való kereskedelmi csere kapcsán. A bizottság már megnyilatkozott a vállalatok új szociális felelősségét, illetően 2011-ben közleményt adtunk ki e tárgyban, és a múlt év végén cselekvési tervet adtunk ki a társadalmak, a társaságok jogát, a társaságok irányítását illetően. A mi céljaink, egyébként Weiler asszony is szólt erről, a méltányos kereskedelem, az emberibb és az igazságosabb kereskedelem érdekében kell, hogy tegyenek, cselekedjenek. 2013-ban jogalkotási lépések történnek a nem pénzügyi átláthatóság érdekében, vagyis a vállalatoknak be kell számolniuk arról, hogy mit lépnek a szociális befogadás, szociális felelősségvállalás terén és a környezet érdekében. Ugyanebben a szellemben nem csak vitákról van itt szó, meg óhajokról, jövőbeli óhajokról, hanem már van egy szöveg, amelyet már önök elébe tártam, az országonkénti átláthatóságról azért, hogy a 600 cég, amely tőzsdén jegyzett vagy nem jegyzett, és amelyek a bányászatban, bányászati kitermelésben dolgoznak, amelyek a világ nagyon sok régiójában ezeket az erőforrásokat, természeti erőforrásokat kiaknázzák, Ázsiában, Afrikában, vagy erdőkitermeléssel foglalkoznak, ezek be kell, hogy számoljanak arról, hogy ki kinek fizet. Ezt a szöveget most tárgyalják önök is, és a miniszterek tanácsa is. Bangladest illetően a munkavállalók jogának elősegítése az egyik emberi jogi stratégiánk. Az EU folytatja együttműködését a bangladesi kormányjal azért, hogy a kiskereskedelmi cégek a ruházati és a textiliparban ezek a jogok érvényesülnek, és Dél-Kelet-Ázsiában ugyan ezeket a kérdéseket kívánjuk szorgalmazni. Valamint azokról is szó van, akik a szociális jogokért dolgoznak, ők fontos szerepet töltenek be. Thomas Mann Bert Lange szólt erről, vagyis a bizottság jelentést fog kiadni a legrosszabb, legtragikusabb munkavállalási és kereskedelmi módokról, melyek nagyon sok gyermeket érintenek a világban, és ez a következő hónapokban, következő hetekben fog megjelenni. Mindannyian egyet értünk azzal, a következtetéssel, amelyet a tragédiából vontunk le. El kell mondjam, hogy a jó válasz az nem lehet csupán annyi, hogy egyetlen egy eszközt, külső fellépési uniós eszközt alkalmazunk. Nem, kombináltan, ötvözötten kell felhasználnunk a politikai és egyéb diplomáciát, a politikai párbeszédet, a fejlesztési programot, amely igen erőteljes ösztönző, hiszen bizonyos szabályokat kell feltételül szabnunk ezek keretében. Ami a kereskedelmi politikát illeti, ezről én is szóltam, a vállalkozások, vállalatok szociális felelősség vállalása kapcsán. Együttműködünk az unióbeli kollégákkal, tagállami partnereinkkel azért, hogy a mi fellépéseink koordináltak és minél hatékonyabbak legyenek. Elnök úr, távirati stílusban néhány választ szeretnék adni fontos felszólalásokra. Jean Lambert, Jutta Steinbrück erősködnek jogosan a kompenzációk kártérítése fontosságán, vagyis az áldozatok családjait kompenzálni kell, kártérítést kell nekik fizetni. És Lambert asszony is kiemelte, hogy a háromoldalú megbeszélés, amely a szakszervezetek, a munkaadók és az állami hivatalok között zajlott le, a meglevő jogok tiszteletben tartását kell, hogy eredményezze. Tányrű Kaspari és egyéb képviselők az OIT-ről beszéltek, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetről, az ILO-ról, és velük való kapcsolatainkban a munkabiztonságról, munkaegészségügyről kell, hogy mindig beszéljünk. Banglades illetően az ILO-nak szakmai képzési projektje van. Megvizsgáljuk, hogy hogyan tudunk ehhez hozzájárulni. 2000 13, január 13-án jelent meg egy kommuniké, közlemény erről a találkozóról. Kaspari úr egy másik fontos gondolatot vetett fel, és megígérem, hogy ezt át fogom adni kollégáimnak, Astonasszonynak és de Gicht úrnak. Nevükben elmondhatom szerintem már most, hogy egyet fognak érteni Kaspari úr azzal, hogy elmékedési folyamat induljon tímjeikkel, szolgálataikkal a gyors, hatékony segítségnyújtás érdekében. Az ilónak egyezményei vannak, és a munkahelyi egészségügy és biztonságra vonatkoznak ezek, és a fejlődő országokban a nagy textil cégek, a magánésben dolgozó nagy textil cégek nem ratifikálták ezt az egyezményt. Fel fogom hozni ezt kollégáimnak, Tajani úrnak és Andor úrnak is, hogy velem együtt, az én szolgálataimmal együtt dolgozzunk ezeken az önök által felvetett kérdéseken. Köszönöm, és köszönöm Georgeva asszony nevében is, aki nem tudott tovább maradni, mert más elfoglaltsága van Brüsszelben. Így nem tudott a vita végéig maradni, de köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you very much, and on behalf of the council... Köszönöm szépen. Thank you very much, uh, Mr. A az adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani minden képviselőnek, aki részt vett a vitában. Úgy gondolom, hogy megmutatkozott most is, hogy mindannyian elhatározottan minden lehetségest megkívánunk tenni azért, hogy a legutóbbi novemberi tragikus események újbóli előfordulását megelőzzük. Michel Barnier nagyon fontos dolgokról beszélt, úgyis nem is kívánok most ezen még egyszer végigmenni, ezt megismételni, mert tudom, hogy hosszú este áll önök előtt. Több képviselő igen pozitívan szólt hozzá, és a javaslata is pozitívak voltak, ezeket fel is jegyeztem. Egy dolog világos, minden képviselő várja, hogy lépésekre kerüljön sor. Nem hiszem, hogy bárki azt javasolná, hogy a dákai tragikus események bármilyen értelemben is azt eredményezzék, hogy protekcionista típusú intézkedésekkel próbáljunk közbelépni, ebben nem hiszek, de sokkal inkább arra mutattak a hozzászólások, hogy a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokkal, kétoldalú kereskedelmi megállapodásokkal, olyan szervezetekkel, mint az ILO, próbáljunk hatást gyakorolni és érvényesíteni a magasabb, jobb normákat, erősebb védelmet a munkavállalók számára. Úgy gondolom, hogy nagyon sok képviselő emelte ezt ki joggal. Fontos a tanács szempontjából az is, hogy elkötelezetten próbáljuk a kereskedelmi ösztönzőket használni arra, hogy a kedvezményezett országok a nemzetközi emberi és munkaügyi jogokat, irányítási elveket, környezeti előírásokat betartsák. Különösen, ahogy bevezetőmben is mondtam, az EU GSP plusz keretében. Nagyon fontos eszköz ez az Európai Unió kezében. Olyasmi, aminek óriási lehetőségei vannak. Nos, ahelyett, hogy megismételném mindazt, ami elhangzott, pusztán azt mondanám, hogy a mai eszmecsere során több mindenre kitértünk, és az Európai Uniónak nyilvánvalóan kulcs szerepe van e területen. Mindannyian, minden intézménynek szorosan együtt kell működnie az ILO-val és más multinacionális szervezetekkel, hiszen ez az egyetlen lehetséges út, ahogy amelyel megfelelő munkakörülményeket biztosíthatnánk mindenki számára, minden országban, minden ágazatban. Köszönöm szépen! Köszönöm én is a tanács képviselőjének. Ezzel lezárom a vitát. Hat indítványt nyújtottak be, a szavazásra pedig holnap 12 órakor kerül sor. A következő napi rendi pontunk a tanács és a bizottság nyilatkozata a korrupció, az uniós forrásokkal való visszaélés és ennek hatása a politikai döntéshozatali folyamatokra. Megkezdjük a vitát. Először a tanács képviseletében miniszter asszony szól hozzá. Köszönöm szépen.